Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie ganz herzlich... Jó reggelt, tisztelt kollégák! Üdvözlöm Önöket a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság mai ülésén. Elég sűrű a napirendünk. Ortis úr kérte, hogy a szavazásnál változtassuk meg a sorrendet, egyes jelentéseket vegyünk előre, mert neki el kell írni a repülőgépét, hogyha nincsen ellenvetés ezzel szemben, akkor ezt a pontot, a hetest előre venném a szavazási sorrendben, akkor így megváltoztattuk a napirendet. Nyilvános az ülésünk, az interneten közvetítjük, és Örülünk annak is, hogy a megfelelő tolmácsolás ma szintén rendelkezésre áll. Köszönjük szépen. Utalnék arra, hogy a munkatársak mobilizálása keretében egy új munkatársa rendelkezünk most a titkárságon, Philip Gotz, jelenleg a titkárság tagja. Üdvözöljük körünkben jó együttműködésünk már eddig is fennállt, de most itt a nyilvános ülésen is üdvözöljük őt körünkben. Áttérünk ezzel a napirendünk harmadik pontjára, a közösségek pénzügyi érdekeinek védelme, a csalás elleni küzdelem címmel. Egy állandóan fontos, de a jelenlegi vita tükrében különlegesen figyelemre méltó téma ez. Üdvözlöm Semeta biztos urat körünkben. A vita lefolyását illetően elmondanám, hogy először az ő beszámolóját hallgatjuk meg, aztán tehát először meghallgatjuk a biztos beszámolóját, majd Kessler úr beszámolóját az Olaf részéről, és ezt követően kerül sor a vitára Semeta úr. Üdvözöljük Önt szokás szerint itt a szakbizottságunknál. Örülünk, hogy nagyon komolyan veszi a bizottság tagjaként ezt a témát, és egyrésztről ellenőrizni szeretnénk, hogy mit tesz a bizottság ezen a területen, másrésztről azokat is szeretnénk támogatni, akik a mi szellemiségünket követve dolgoznak. Üdvözöljük Önt, Öni a szó. Thank you, Mr. Chairman, for your kind... Köszönöm, elnök úr, kedves szavai, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Ez már a második alkalom az elmúlt két hónapban, hogy eszmecserét folytathatok önökkel vonatkozó szakpitákról, illetve az uniós alapokkal kapcsolatos csalás elleni küzdelemről szólhatok. Ma szeretnék a 2011-es pénzügyi évvel kapcsolatban áttekintést adni e területen. A bizottság éves jelentését fogom tehát felvezetni, mely a 2011 év sori év során az uniós pénzügyi érdekeiért, védelméért folytatott harcát és a csalás elleni harcot részletezi. Ez a szerződés 325-ös cikkén alapul. Minden évben készítünk egy ilyen jelentést, és statisztikát állítunk össze arról, hogy az Európai Bizottságnak a tagállamok milyen visszaéléseket jelentettek. Azonban két különbség is van a korábbi évek jelentéseihez képest. Először is egyértelmű különbséget teszünk a család és nem család szabálytalanságok között, legalábbis amelyeket ilyen módon jelentettek be. Ez a jelentés tisztázi azt, hogy csak az előző kategóriába tartozó szabálytalanságokat tartjuk csalásnak, hogy ezt a bevett kifejezést alkalmazom. Másodszorban a 2011-es jelentés harmonizálja az információt arról, hogy a jogalap nélkül kifizetett pénzek visszafizettetéséről mit tudunk. Korábban ezeknek a figyelemmel követésében csak eh, nehéz volt, ahogy ez az éves beszámoló hatos eh, kiegészítésében szerepelt. Ez a két javulás eh, arra alapozódott, amit önök, az önök szakbizottsága korábbi években számunkra javasolt, és remélem, hogy így az év jelentést különösen hasznosnak találják majd. Hasonló módon az Európai Parlament korábbi kérésének megfelelően a 2011-es jelentés, akár csak eh, a korábbi jelentések további információval is eh, bírnak egy konkrét témában. Ebben az évben a kohéziós politika területén tapasztalt eh, szabálytalanságok és csalás elleni fellépés témájában. Az 2011-es évvel kapcsolatban elfogadott parlamenti csalás elleni állásfoglalás különösen hasznos volt számunkra, ezt figyelembe vettük, amikor elkészítettük éves jelentésünket. Négy munkadokumentum is kiegészíti ezt a jelentést, ezek közül az egyik új. A tagállamok jelentései a 325-ös cikk végrehajtására, a az előző jelentésben tett ajánlások gyomunkövetése, a 2011-es szabálytalanságok statisztikai elemzése, illetve az új dokumentum, ami a módszertant vizsgálja, hogy hogyan lehet a 2011-es bejelentett szabálytalanságokat statisztikailag értékelni, elemezni. Ami a tartalmát illeti a jelentésnek, három pozitív fejleményről tudok beszámolni. Először is azt látjuk, hogy az igazgatási és ellenőrzési rendszerek egyértelműen javuló tendenciát mutatnak. Ezt tükrözi a 2011-es évben a bejelentett szabálytalanságok csökkenő tendenciája. Persze ennek más oka is vannak, majd egy perc múlva erre is kitérek. De részben ez az ellenőrzési rendszer javulásának köszönhető, ahogy azt a számvevőszék nem olyan régen kiadott jelentése is hangsúlyozza. Másodszorban az ezévi jelentésből az is kiderül, hogy 2011-ben a visszafizettetési ráta is javuló tendenciát mutat harmadsorban. Szakpolitikai kezdeményezéseket is tett az Európai Bizottság annak érdekében, hogy tovább erősítsük a csalás elleni harcot. Ha megengedik, ezen a három témán kicsit részletesebben is elidőznék. A jelentésből kiderül, hogy a család szabálytalanságok száma 35%-kal csökkent az előző évhez képest, tehát 2010-hez képest. A beslések szerint a csalás pénzügyi hatása közel 37%-kal csökkent, ebben az évben összesen 404 millió eurót tett ez ki. A szabálytalanságok száma a nem család bejelentett szabálytalanságok száma is csökkent, kb. 17%-kal. Ezen szabálytalanságok pénzügyi kihatása 6%-kal mm, csökkent, körülbelül másfél milliárd euró összértékre van. Persze nem akarom ezzel azt mondani, hogy ezek a valóban imponáló változások az alapok eh, javuló igazgatásával függnek össze. Szerintem a csökkenés részben várható volt, ahogy azt a 2010-es jelentésben is már előre jeleztük. Gondolok itt elsősorban eh, az egyes programok eh, ciklikus természetűre, főként a kohéziós politika területén, ahol a legdrámaibb a tendencia, hiszen 45%-kal csökkent a bejelentett szabálytalanságok száma. De ha figyelembe is veszük a ciklikusságát ezeknek a programoknak, még akkor is látni kell, hogy jelentősen javult a helyzet, ahogy azt korábban mondottam. Ez elsősorban a javuló ellenőrzésnek köszönhető. A jogalap nélkül kifizetett, vagy tanul, kifizetett pénzek visszafizetésével kapcsolatban a korábbi évek módszertanát megváltoztattuk, és az éves beszámolók adataival harmonizáltuk a módszertant. Tehát az ebben a jelentésben szereplő számok tükrözik azokat a pénzügyi korrekciókat, amelyek a bizottságban is életbe léptek. Ugyanakkor az előző évvel összehasonlíthatják a helyzetet, hiszen az új módszertan alapján a 2010-es adatokat is újra számoltuk, tényleg, hogy összevethetőek legyenek ezek az eredmények, és így pozitív, eh, javuló képet láthatunk. Kérdési oldalon a visszafizetési arány 77% az agráriumban, 92% a bizottság által közvetlenül igazgatott kiadások területén és 93% a kohéziós politika terén. A pénzügyi korrupciók is jelentősek, magasabbak, mint 2010-ben, még akkor is, hogyha a visszafizettetési ráta csökkenő tendenciát mutatott az agráriumban. A legmagasabb eh, visszafizettetési arány a kohéziós politikában található, főként azért, mert a 2006-os programozási időszak lezárására ebben a pénzügyi évben került sor. A bevételi oldalon a hagyományos saját források terén stabil a helyzet, évről évre kis javulás tapasztalható. 2011 ben 6% volt ez az arány, 2011-ben 52%. Általánosságban a hagyományos saját források területén a kintlevős évek 90 két át különösebb problémák nélkül be lehetett szedni, belátható időn belül, ez azt jelenti, hogy három éven belül. A csalás gyanús esetekben persze kisé bonyolultabb a dolog, azért az az oka ennek, hogy a büntetőjogi eljárások igencsak elhúzódhatnak, és ez a behajtást, a követelések behajtását nehezíti, késleteti. Most a szakpolitikai oldalról beszélnék, és arról, hogy 2011-ben mit tett az Európai Bizottság annak érdekében, hogy csalás elleni harcban megkettőzzük erőfeszítéseinket. 2011 márciusában az uh, Olaf um, működésre vonatkozó reformjavaslatot elfogadtuk, a tárgyalások eredményét a közelmúltban fogadtuk el. 2011. júniusában egy új csalásellenes stratégiát is elfogadott, ez a CAFS mozaik szóként ismert. A csalások felderítését és megelőzését szolgálja ez a házon belül az Európai Bizottság szintjén. Ezen kívül egy közleményt is kiadtunk az unió pénzügyi érdekének védelméről, büntetőjogi, illetve közigazgatási jogi eszközökkel. 2012. júliusában egy irányelv tervezetet is benyújtottunk ugyanezen témában. 2011-ben a korrupció elleni harcra, javításra is felszólított mindenkit. 2013-ra egy két éves korrupció ellenes jelentést is készítünk. 2011. decemberében három irányelv javaslatot nyújtottunk be, amelyek célja, hogy a közbeszerzési szabályokat megreformáljuk, javítsuk az átláthatóságot, és a nem megfelelő üzleti gyakorlatnak elejét vegyük. Végezetül az ÁFA témában is egy közleményt adtunk ennek érdekében, hogy az áfa csalás ellen fellépjünk. A 325-ös cikk alapján készülő jelentés, mint minden évben, eh, arról is szól, hogy a tagállamok mit tesznek az unió érdekei, pénzügyi érdekei védelme érdekében. Ebben az évben mélységében körbejártunk egy konkrét témát, eh, a, azt, hogy a kohéziós politika területén a tagállamok mit tesznek a szabálytalanság és a csalás ellen. Itt a csalás elleni vizsgálatok, illetve a jogalkotási és közigazgatási intézkedések mind-mind szerepelnek, akárcsak a stratégiák. A mellékletben megtalálhatják részletesen a tagállamok válaszát. Végezetül a 2011-es jelentés arról is információt ad, hogy az előző éves jelentés ajánlásai ügyében mit tettek a tagállamok. Örömmel számolok be arról, hogy a legtöbb olyan téma, amely az előző év jelentésében felmerült, javuló tendenciát mutat, Igaz ez különösen a jogalat nélkül kifizetett pénzek visszafizetéséről, az IMS beszámolási rendszer használatáról, az agrárium megfelelőségrátájáról, illetve a kockázat felmérési nemzeti stratégiák végrehajtásáról a vám területén. Ugyanakkor Aggodalomra ad okot, hogy egyes tagállamok igen alacsony számú szabálytalanságról számolnak be. 2011-ben például Franciaország egyetlen egy szabálytalanságról szem, sem számolt be a kohéziós politika területén kétoldalú eh, kapcsolatok terén próbálunk javítani ezen a tarthatatlan helyzeten. Nagyon kevés tagállam használja a Central Exclusion Database, tehát a központi eh, adatbázist, mások pedig a következő pénzügyi időszakban, 7 pénzügyi időszakban próbálják ezt bevezetni, ugyanakkor eh, ennek használatáról konkrét beszámolók nem érkeztek. Tisztelt képviselők, azt hiszem elmondhatjuk, hogy 2011-ben eh, komoly előrelépés történt, mind az Európai Bizottság és a tagállamok részéről. Ugyanakkor nem ülhetünk a babérjainkon, nem dőlhetünk még hátra. Először is további problémák eh, maradnak, hiszen túlságosan kevés csalásról, szabálytalanságról számolnak be egyes tagállamok másodszorban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a bizottság által javasolt szakpolitikai intézkedéseket minél hamarabb, ezek minél hamarabb elfogadásra kerülnek, és, hát lehet, és hajthatjuk őket. Végezetül az elemzéseink azt mutatják, hogy további erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy a javuló tendenciát megtartsuk, főként a jelenlegi gazdasági válságban fontos ez. Köszönöm a figyelmüket, most pedig szívesen válaszolok bármiféle kérdésükre e témával összefüggésben. Köszönöm. Ja, vielen Dank, äh, Herr für den äh, Bericht. Köszönöm szépen Semeta biztos úrnak a beszámolót és ezt a nagy elkötelezettséget, amivel előadta. Vitára bocsájtom tehát ezt a beszámolót. Kérdésem, hogy ki szeretné kezdeni a jelentéstevő, Derek Vogan. Yeah, uh, thank you, Chair. You, you said... Köszönöm, elnök úr. A bevezetőjében mondta, hogy ez egy fontos kérdés, és azt gondolom, hogy igaza is van. Fontos ez az Európai Parlamentnek, de fontos ez az Európai Unió egészének a mai körülmények között, gazdasági körülmények között. Éppen ezért nagyon örülök, hogy lehetőségünk van erre a párbeszédre, örülök annak, hogy a biztos eljött hozzánk és beszámolt erről a témáról néha elkövetjük azt a hibát, hogy csak a rossz hírekre koncentrálunk, és én ezt szeretném elkerülni, tehát bizonyos adatokat e-, emlékeztetnék itt adatokra, csökkent a csalások száma, és 37%-kal csökkent a csalások által okozott pénzügyi kár is, tehát ez önmagában egy üdvözlendő dolog. Nyilván ennek van oka, és nyilvánvalóan a menedzsment javulása is hozzájárult ehhez a 2006 és 2010 közti adatok tükrözik azt, hogy vége a egyes programoknak, és aztán az IMS is hatályba lépett, ami szintén hozzájárult a csalás adatok csökkenéséhez, de ez azért így is eredmény. A biztos úr szintén említette azt, hogy a pénzek visszaszerzése is javult. Úgy tűnik, hogy talán az agrár témák kivételével ez általában elmondható. Eh, az is jó, hogy eh, a bizottság, eh, a biztos úr különbséget tett a család szabálytalanságok és a nem család, tehát nem bűnös szabálytalanságok között. Ez egy fontos distinkció az európai számvevőszék jelentésében és a mi munkánkban is megpróbáljuk élesen elkülöníteni a hibákat a bűncselekményektől.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 elmondta, hogy mivel a tagállamok különböző jelentés tételi metodológia szerint dolgoznak, nagyon nehéz összehasonlítani a szabálytalanságokat és elkülöníteni a kétfajta szabálytalanságot egymástól, a családot és a nem családot. Vannak olyan tagállamok, amelyek egyáltalán nem számolnak be szabálytalanságokról, mások pedig magas szabálytalansági rátáról számolnak be. Ennek nem sok valóság tartalma lehet, de hát a tagállamok maguk döntik kell, hogy eh, hogyan számolnak be ezekről az adatokról, tehát mindenképpen javítani kell a eh, pénzbeszedési rendszereket, eh, a hibaazonosítási rendszereket, a metodológiát, ahol nincsenek megfelelő rendszerek, ott be kell vezetni ilyeneket. Ezek voltak az általános megjegyzéseim, és most jön a kérdés. Teljesen egyértelmű az ön beszámolójából és a jelentésből is, hogy a csalás elleni fellépések elsősorban a tagállamok eh, végrehajtási eh, kapacitásától függnek, eleve az adatok is a tagállamoktól származnak, így szerezhetünk csak valami EU-s képet eh, ezekről a kifizetésekről, projektkifizetésekről mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy elszámoltathatóbbak legyenek a tagállamok a, vagy a jelentés elmaradásáért, vagy a szabálytalanságok számáért, és ehhez kapcsolódóan mivel különböző módszereket használnak a tagállamok, milyen modelleket lehet felállítani a tagállamok számára, eh, illetve léteznek, milyen modellek léteznek egyes tagállamokban, amelyek átvehetőek lehetnének más tagállamokban is. Gyakorlatilag itt a, a legjobb gyakorlat cseréjére gondolnék. Eh, ön eh, beszélt arról, hogy vannak bizonyos módszerek, például a fél évenkénti találkozó a tagállamok képviselői között, ez működik-e ön szerint ez a módszer, illetve az IMS rendszer, a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy az IMS teljesen végrehajtásra kerüljön a tagállamokban. Utolsó kérdésem a pénzek visszavételére jelent, vonatkozik és ön is beszélt erről. Nagy örömmel halljuk, hogy a pénz visszaszerzése 92%-a problémamentesen történik, ez persze azt jelenti, hogy 8% problémás. El tudná -e mondani nekünk, hogy milyen intézkedésekkel próbálnak javítani ezen a helyzeten, mert az, amit ön mondott, az leginkább stratégiákról, kommunikációról, eh, fellépésekről szól, nem pedig kemény, konkrét intézkedésekről, amelyek révén javítható a helyzet. Tehát jobb lenne, hogy egy kicsit kitérne erre válaszában. Ja, vielen Dank, kollég. Köszönöm szépen. Vogen kolléga Inge Breszle következik. Köszönöm szépen ez a statisztika valóban ö, ö, ö, igaz, a semmiféle statisztikának ne higgyünk, amit nem magunk hamisítottunk, mondja a közmondás. Nos, tehát a kérdés az, hogy hogyan működnek valóban a szabályok, biztos úr. Némileg aggódtam, mert a hiba bejelentések száma növekedett, ugyanakkor most a bejelentések száma csökkent, ehhez gratulálunk. Jobbak a szabályok, jobb a támogatás, vagy minek tudható be ez a csökkenés? Franciaországból nem futottak be bejelentések a kohéziós esetekkel kapcsolatos csalásra, ez aggasztó. A kérdésem az, hogy mit is tesz a bizottság az ilyenfajta esetek ellen. A jelentésében az szerepel, a 2010-es évben Németország, Franciaország, Spanyolország és Nagy-Britannia Nagy-Britanniát kérdezték meg, hogy miért jelentettek be oly kevés esetet, erre mostanáig sem kaptak választ. Kérdésem, hogy azóta válaszoltak-e a tagállamok 2011-ben nyilvánvalóan még mindig probléma van ezekkel a tagállamokkal, hogyha nincs válasz, vagy nem kielégítő a válasz, akkor mit teszünk ezekkel a tagállamokkal? Ez a következő MFF időszakban sincs megoldva ez a probléma, nincs javaslat ennek kezelésére. Ez az első kérdésem, a második kérdésem a visszafizettetésekre vonatkozik. Van néhány olyan tagállam, amelyek mindig is problematikusak voltak, például Olaszország. Itt a források 43%-a, tehát majdnem a felét a forrásoknak kell, kellene újra visszafizettetni. Olaszország mindig a rangsor elején van a visszafizettetésekben, Érdekelne, hogy mi a jellegi helyzet most Olaszországgal, ez az első kérdésem, aztán, illetve ez már a második kérdésem, a harmadik kérdésem, a pénzügyi válság milyen hatással járt a visszafizettetésekre, milyen hatásokkal kell számolnunk Görögországot, Spanyolországot, illetően e tekintetben olyan országok ezek, amelyeknél mindig problémák voltak a visszafizettetéssel, amikor ugye már maguknak az államoknak is nagy problémájuk van der Finanzkrise auf die Recoveries, das können Sie gerne. Tehát a visszafizettetés kérdésére szeretnék egy írásbeli választ, a még hiányzó számadatokkal ez számunkra nagyon fontos lenne. Aztán biztos úr, Svábföldről származom, nagyon sokat panaszkodtam, de most tényleg dicséretek kell önt illetnem. Hiszen amit ön nyáron tett Reading asszonynal, az az, hogy három irányelvet nyújtottak be a büntetőjog egyszerűsítése tárgyában. Ez tényleg minőségi ugrásnak tartom az Európai Unió szempontjából. Ezek rendkívül fontos intézkedések, hiszen így a csalás ellenes küzdelem vonatkozásában az EU forrásokkal előre tudunk lépni, ezért kifejezett elismerésemnek adom adok hangot, és a néppárti frakció ezt a kezdeményezést mindenféleképpen erőteljesen támogatja majd. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Gressle asszony. Skulakagis a következő. Uh, Köszönöm, biztos úr. Először is szeretném elmondani, hogy szerintem a bizottság valóban a csalás és a korrupció elleni harc terén megkettőzte erőfeszítését, és felépett az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ugyanakkor ezen a ponton messze, jelenleg messze vagyunk még attól, hogy komoly javulást érjünk el. a vám terén nagyon komoly pénzügyi érdekekről beszélhetünk, itt megpróbálunk javítani a helyzeten, ugyanakkor a Transparency International beszámolói alapján konkrét eh, állami intézményekre vetítve azt találjuk, körülbelül 600 ezer eh, apró 6000 esetben ezer eh, esetben kaptunk eh, olyan beszámolót, hogy a vám igazgatásban, az unió vám igazgatásában valakit eh, megvesztegettek. 2010-11-es Transparency International jelentésben van ez. Miért az a magas szám? Lehet, hogy rosszak a számok, lehet, hogy nem is tudjuk, vesszük észre, hogy pontosan mi történik itt gyakorlatilag a szemünk előtt. Szerintem inkább a harmadik és ez utóbbi esetről lehet szó. Franciaország, vagy akár Málta, esetében is azt, azt látjuk, hogy család szabálytalanságot egyetlen egyet sem jelentenek az uniós pénzek felhasználására vonatkozóan. Úgy tűnik, hogy az emberi természet megváltozott valami érdekes oknál fogva. Egy, egy új korszak kezdődött az emberiség történelemben, legalábbis Franciaországban vagy Máltán. Valóságban persze nem ez a helyzet, valóságban az a helyzet, hogy van ugyan egy védelmi rendszerünk, egy erődrendszerünk, mondjuk mint egy várfal, de ha nincs rajta senki, aki örködjön, akkor ez fabatkát sem ér. 178 új vizsgálatot indított az OLAF 2011-ben, ezek 90 százaléka. a hozzájuk érkezett információ alapján indul. Saját kezdeményezésre indított vizsgálatok szinte egyáltalán nem voltak olyan területeken, ahol tudjuk, hogy magas a korrupció, és nem kicsiben eh, játszanak. Tehát az Olafhoz, ha bejelentés érkezik, mondjuk egy kis esetről, egy valós kis esetről, de a nagy, igazi nagy halakról senki sem eh, jelent nekik. Tudjuk, hogy vannak, de amíg eh, erről hallgatnak az adott területen, mindenki eleget kap, mindenkit eleg, eléggé megkennek, akkor az Unió nem eh, avatkozik közbe. Hát így áll a csalás elleni politikánk a bizottságot eh, csak dicsérni tudom, mert próbálkozik. De ez önmagában kevés. Nagyságrendileg kell eh, javítanunk a csalás elleni fellépésen, hogyha valóban hatékonyan akarjuk megvédeni az unió pénzügyi érdekeit. Ez különösen fontos most, hiszen a déli tagállamokban utálják azokat, akik az uniótól pénzt lopnak, most már érzik, hogy az ő zsebükből is, is kiveszik ezzel a pénzt. Azért nem akarnak sokan befizetni az uniós kasszába, mert azt gondolják, hogy ö, nem megfelelően kezelik a közös pénzt. azt kellene elérni, hogy kétszer is meggondolja valaki, hogy lopjon az autó, most egyszer se gondolja meg. Ez a helyzet. Köszönjük, Schmidt kollega. Thank you very much, Madam Chair. I think that's, uh... Köszönöm, uh, elnök asszony. Azt gondolom, hogy helyén való, elemzés az, hogy kimondjuk, hogy mindenki ebben az épületben azt szeretné, hogy a pénzeket tisztességesen, szabályosan költségel. Én nekem a bejelentőkről van egy magánvéleményem. A bejelentők, tehát a szabálytalanságok bejelentői nagyon fontos szerepet játszanak az intézmények életében. Kessler úr az írott szövegében azt mondja, hogy az állami szektorból kevesebb információ érkezett, és a magánszektorból érkező információk száma növekedett. És a kérdés, ami bennem felmerült, az az, hogy vajon miért. Én egy olyan következtetést hallottam, hogy mindenki annyira félti a munkáját, hogy nem mernek bejelentéseket tenni, nem mernek kiállni ez az EU intézményekre is igaz, sőt, kifejezetten igaz az EU intézményekre, mert hát ez egy aranykalitka valójában. Ha valaki kinyitja a száját, azt kirúgják, és minden, amit az életében felépített, az azért mégiscsak ahhoz az álláshoz kötődik. De ez egy általánosabb kérdés. Én a magánsze- az állami szektorban voltam már alkalmazott, és tudom, hogy nehéz kritizálni a főnököt és megmondani neki, hogy valami nem helyén való, de szeretném tudni, hogy ön mit gondol erről, mert nagyon könnyű azt mondani, hogy csökken a, a maga, az állami szektorból, illetve az EU szektorból érkező bejelentések, feljelentések száma, de annak azért kell, hogy oka legyen, és ez kapcsolódik ahhoz is, amit Skülakakis mondott. Schmidt úr, köszönöm, Gájer úr a következő. Köszönöm, elnök asszony. Semet a biztos úr, örülök a jó híreknek. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló jelentés kapcsán. Azonban komoly aggodalmaim vannak hasonlóan Gressle kolléga nőhöz. Vitorlás vagyok, és hogyha valaki a tengeren mozog, akkor meg tudja különböztetni a különböző áramlatokat, a széljárást, hogyha például egy nagyon mélyben lévő áramlás van, akkor azt észre, le, észre se lehet venni, és így a vita kibon, ki vannak bontva, de hogyha mélyben az áramlás a másik irányba hat, akkor nem tudunk elmozdulni a helyünkről a kibontott vitorlák ellenére. Mit tudnánk tehát tenni az ön véleménye szerint, hogy megbízható adatokat kapjunk a csalás sok volumenéről? Hagyatkozzunk a tagállamokra? Sok kolléga utalt arra, hogy a számadatok hol hitelesek, hol kevéssé hitelesek. A 0% igen csak elgondolkodtat, hogyha egy tagállam 0%-os csalást jelent be. Igen, csak szép lenne a világ, hogyha tényleg feltételeznénk, hogy ez az adott tagállam semmiféle csalást nem követett el az EU forrásokkal, hát a saját élettapasztalatom más irányba vezet engem amely irányba egyébként a kérdésem is mutat. A bizottságnak vannak-e javaslatai arra vonatkozóan, hogy mit lehetne tenni, hogy megbízható számadatokhoz jussunk a csalások valós számáról? Van-e bármiféle megfontolás, elképzelés, hogy például a civil társadalombeli tanulmányok révén, amikre Kilakakis úr is utalt, ezt a kérdést meg lehetne oldani. Van-e javaslatuk arra irányulóan, hogy a parlament közvetítésével a tagállamokhoz forduljunk, és egy valódi hivatkozási pontot tudjunk kapni, mert csak így lehetünk biztosak abban, hogy a vitorlásunk valóban a jó irányba halad. Köszönöm. Odi úr Köszönöm, biztos úr, köszönöm, eh, elnök asszony, köszönöm a jelentést, eh, amit eh, eljutottak hozzánk. Először is Szeretem, szeretném megköszönni önnek, hogy ön is megkülönböztette a hibákat a csalásoktól mert ez két nagyon különböző dolog. A hibák elleni fellépés nyilván feltételezi, a, teljesen más szabályokat feltételez, mint a csalás elleni fellépés. A csalás az nem tévedés, az nem hiba. Örülök, hogy ön ezt a distinkciót a jelentésben megtette. Én egy kicsit meglepődtem azon, hogy milyen jelentős eltérések mutatkoznak ebben a jelentésben, és amely alapvetően arról szól, hogy csökkent a csalások, bejelentett csalások száma, és kérem erősítse meg hogy ez most az informatikai rendszerhez kötődik-e, tehát ugye kezd a 2006-2010-es programozási időszak lejárni, a 2006-os csalásokra leginkább 2009-2010-ben került sor, és ez most a referencia bázis a 2011-es jelentéshez, tehát a bejelentések, illetve egyéb csalásról való értesülések száma ehhez kötődik-e. Aztán visszatérek ahhoz, amit a vita elején mondtak a kollégák, hogy nekünk eh, van egy olyan érzésünk, hogy eh, kevesebb a csalás az unió költségvetésének irányításában, menedzselésében, miközben itt lehet, hogy csak arról van szó, hogy egy programozási áttérés történik a rendszerben. Tehát azt szeretném tudni, hogy a grafikákban mutatkozó csalás mennyiség csökkenés az ténylegesen csak formális, vagy, vagy érdemi. Én nem vagyok specialista, nem, nyilván ki lehet szezonálisan, stb. igazítani a statisztikákat, és akkor tudnánk, hogy ténylegesen hogyan működik az Európai Unió költségvetése csalás szempontjából. Van egy másik javaslat, amit tennék. Szeretnék olyan statisztikákat is, amelyek a bírósági ítéletekről szólnak. Nyilván történik egy jelzés, csalás történt, ezt követően nyilván megpróbáljuk visszaszerezni a pénzt, erről kapunk értesítést, de a bírói ítéletekről nem kapunk értesítést. Eh, kikapott börtönt, kikapott felfüggesztett börtönt, eh, kik voltak a csalók, eh, kikapott pénzbüntetést, kik a csalók, üzletemberek, tisztviselők, politikusok, auditorok, könyvelők, kik csalnak. Tehát szeretnék statisztikákat kapni erről, illetve a büntetőjogi jogkövetkezményekről van-e olyan csalásbejelentés, amely után aztán a bíróság ejti a vádat, mi a tipológiája a, a csalá, csaló népességnek, ha úgy tetszik. Emellett úgy feje, azzal fejezném be a felszólalásomat, hogy mindig beszélünk a megosztott felelősségről, ugye gyakran említjük, a csalások nem a közvetlen kifizetések kapcsán következnek be, hanem a megosztott felelősségi körökben, ahol a tagállamok és a bizottság, az Európai Unió együtt járnak el. A csalás ráta, a hibaráta, az audit nehézsége, a rész, az együttes programkezelésnél valószínűleg nem véletlenül történik. Az együttes vagy a közös menedzsmentnek megvolt a maga értelme akkor, amikor hat tagállam volt, amikor mindenben egyetértettek a tagállamok, de most látjuk, hogy milyen problémákat okoz ez. Eh, engem érdekelne, hogy mi a hatékonysága a megosztott felelősségnek, mi a eh, hibaarány, mi a csalásarány, eh, van-e ennek jövője, és felmerül bennem a kérdés, hogy nem jött el az ideje annak, hogy saját pénzügyi menedzsment rendszert alkossunk meg az Európai Unió számára. És aztán a haba tortám az az, hogy a kincstárak is impotensek, a miniszterek nem tudják megfelelően kezelni ezt a megosztott felelősséget, és tudjuk azt is, hogy 8 milliárdos összeg, amely hiányzott az EU pénzéből, azt visszautasították a tagállamok. Az Európai Unió ennek következtében még a jogszerűen járó kifizetéseket sem tudja kifizetni, a miniszterek pedig még szégyenérzetük sincs, nem hajlandók odaadni ezt a 8 milliárdot, amit most 2012-ben ki kellene fizetni. Tehát örülök az ön jelentésének a csalásról, ez jól kiegészíti mindazt, amit tudunk pénzügyeink általános kezeléséről, és amit szerintem, mármint a pénzügyek általános kezelését fel kéne frissíteni globálisan, megnézni azt, hogy mibe kerül nekünk ez a megosztott irányítás, és még egyszer köszönöm az érdekes jelentést. Köszönjük, Mulder úr. Thank you, uh, Chair. Small remark. Köszönöm, elnök asszony. A áfa vagy héja, ha úgy tetszik, témában ez az unió eh, legfontosabb saját forrása volt, eh, lehet, hogy újra az lesz. A jelentésben azt olvasom, hogy az Európai Bizottság azon dolgozik, hogy az adó szervek, adóhivatalok, az üzletemberekkel egy olyan fórumot hozzá létre, amely az áfa, az áfa szabályok végrehajtását hatékonyabbá tudják tenni. Ez jó ötlet, de miért nem hamarabb teszik ezt meg? Szerintem az áfa rendszer jelenlegi formájában nagyon adja magát a csalásra. Könnyű célpont. Szeretném megkérdezni, hogy miért most, miért pont most kezdett neki ennek a kezdeményezésnek az Európai Bizottság, illetve hogy hogy áll ez a dolog. Köszönjük, Múder úr, visszaadom a szót a biztos úrnak, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre. Well, thank you very much. Uh, uh of course. Köszönöm szépen. Kérdések ből nincs hiány, és a témák széles skáláját érintik. Talán kezdeném a nagy számokkal. Ódi úr kérdezte, hogy mi az oka ennek a fluktuációnak. Megpróbáltam a bevezetőmben elmagyarázni, hogy az uniós alapok kezelésében, igazgatásában van bizonyos fokú ciklikusság, és figyelembe kell venni azt, hogy több éves eh, pénzügyi igazgatás és ellenőrzés alapján működünk, teljesen normális, hogy a pénzügyi időszak végén, amikor a programok lezárása folyik, akkor egyszerre sok ellenőrzésre eh, kerül sor. Ez történt 2010-ben, amikor a 2000 és 2006 közötti programok lezárására sor került. Ez okozta a bejelentett szabálytalanságok számának a megugrását. Ez az időszak lezárult. És a következő programozási időszak elején járunk. Ez részben az oka és a magyarázata annak, hogy a hiba arány miért csökkent ilyen radikálisan. De ez csak részben magyarázza mindezt. Részben a, az igazgatás és az ellenőrzés javulásával magyarázható ez, különösen figyelembe véve a kohéziós politikára vonatkozó cselekvési tervet, amelyet az elmúlt években egyre inkább sikerül átültetnünk a gyakorlatban. sőt, valódi eredményeket is sikerült elérnünk ezen a téren. Javult tehát a csalás elleni harc. Lássuk most a konkrétumokat. Voltak kérdések azzal kapcsolatban, hogy mit kell tennünk, hogy javuljon a helyzet. nagyon fontos kezdeményezések időszakát éljük. Greszle asszony említette az uniós pénzügyi érdekek védelme a büntetőjog eszközeivel. Hangzatos szímet viselő kezdeményezést a jelenlegi helyzetben az Olaf keze meg van kötve, mozgástere korlátozott, főként igazgatási hatásköre van. Büntetőjogi szankciók nem harmonizáltak tagállamok között sem, csak közös eh, fogalom meghatározásokkal sem rendelkezünk arra, hogy mi mit akar és minek mi a szankciója. Ezért tartom olyan fontosnak, hogy minél gyorsabb előrelépést érjünk el ezen a téren. Most jártam Németországban, a német szervekkel egyeztettem ez ügyben, úgy vélem, hogy ilyen harmonizált jogszabályok nélkül sokkal nehezebb lesz további javulást elérni, főként, hogyha a büntető jog, jogot is bekívánjuk vetni a csalás elleni harcban. Az Olaf amikor a nemzeti bíróságokhoz fordult, ezen esetek 42 százalékában történt vádemelés. Most készítünk elő egy új jogalkotási kezdeményezést az európai az európai főgyész vagy főgyészség hatáskörével kapcsolatban és eh, Vivian Redding asszonynal is egyeztetünk eh, ez ügyben. 2013. júniusára várható maga a konkrét javaslat. A jogalkotás terén tehát eh, jó úton haladunk. Fontos, hogy ezeket a kezdeményezéseket az önök parlamentje is ezek megszületését önök is segítsék. Ezzel az Olaf hatáskörének a megerősítésével az Olaf működésének a hatékonysága is jelentősen javulhat. Uh, uh, the question of the rapporteur, uh, what models could be, uh, could be... Folytatva azzal a kérdéssel, hogy a tagállami modellek hogyan lehetnének felhasználhatóak esetleg más tagállamokban a bevált modellek. A tematikus kérdőívek, amelyeket minden évben e, összeállítunk és kiküldünk a tagállamoknak, ebben az évben a tematikus kérdőív a kohéziós politika terén e, vizsgáltuk a tagállami fellépést. Ez jó lehetőség a tagállamok számára, hogy e, körbenézzenek, megnézzék, hogy hogy csinálja ugyanezt a szomszéd, vagy egy másik tagállam, tanuljanak egymástól, átvegyék egymástól a bevált gyakorlatokat, a bevált eljárásokat, hiszen itt valóban konkrétumok, a részletekben menően e, átvilágítjuk e, minden tagállamban az eljárás rendet. More in general, I believe that we could... Általánosságban szólva Szerintem a tagállamokkal folytatott egyeztetések hozzáadott értéke e, igenis e, fontos, de hát javíthatunk ezen, hogy a tagállamokat egy asztalhoz leültetve e, a szakértők, ha a fejüket összedugják, akkor segíthetnek nekünk is abban, hogy, hogy minél szorosabbra fonjuk az együttműködés szálait. Fölmerült az a kérdés, hogy Franciaország, és talán Málta, például merült fel, ahol igen kevés szabálytalanságról tesznek bejelentést, egyet értek ezzel, aránytalanul kis számú bejelentés érkezik egyes tagállamokból, vizsgáljuk ezt az ügyet. Giovanni Kessler is talán beszél részletesebben arról, hogy mit tesznek Franciaországgal például konkrétan. Fontos azt megértenünk, hogy mi az oka vajon Eh, annak, hogy egyes tagállamok ilyen roppant alacsony számú szabálytalanságról tesznek bejelentést. Valóban ilyen alacsony a csalási arány mögötte, vagy esetleg eh, a felderítéssel ben keresendő az ok. De hát eh, mi kezünk is meg van kötve, adott, hogy mi miért kérhetünk a tagállamoktól a meglévő jogszabályok keretén belül mozoghatunk csak, mi kérhetünk további információt, sőt, tőlünk is kérhetnek tagállamokkal kapcsolatban információt, de csak olyan információval rendelkezünk, amelyeket a tagállamok önként és dalolva a jelenlegi jogszabályok alapján benyújtanak. Nem kérhetjük a tagállamoktól, hogy olyan információt nyújtsanak be, amelyre, amelynek megkérésére nincs felhatalmazásunk jogszabályilag. Felmerült a korrupció kérdése is, illetve a korrupcióval kapcsolatos vizsgálatok, felmérések, kutatások kérdése. Rögtön az elején le kell, hogy szögezzem, hogy a korrupció elleni harc elsősorban a tagállamok feladata. Nekünk, a bizottságnak korlátozott a hatáskörünk. Tavaly fogadtunk el a korrupcióval kapcsolatos közleményt, és persze a, a tagállami jelentéseket, beszámolókat is próbáljuk objektívabbá tenni, megpróbáljuk ezeket összehasonlítani. Ezt megtehetjük a benchmarking híres módszerével össze hasonlítatóvá tesszük a tagállamokat, amely talán reményeink szerint arra sarkalja a tagállamokat, hogy javítsanak a jogszabályi kereten, a végrehajtáson, a gyakorlati eljárás rendükön. Senki sem szeretne, ugyanis e, például a korrupciós lista e, vezető helyére kerülni, minden tagállam nyilván szeretne elkerülni azt, hogy a legkorruptabb tagállam eh, címre szert tegyen. Felmerült egy kérdés a whistleblowing intézményével kapcsolatban. Ugye azokról van szó, akik eh, bejelentik, hogyha tudomásukra jut egy visszaélés, egy csalás. Eh, főként közintézményeknél. Eh, ez eh, beszélünk erről, megpróbáljuk a Olafot is úgy újraorientálni, hogy ne csak az ilyen bejelentések alapján kezdeményezzen vizsgálatokat, hanem saját kezdeményezésében is kezdjen vizsgálódni, és ezt szeretném látni, hiszen hogyha valaki bejelenti, hogy itt vagy ott ilyen-olyan visszaélésről szerzett tudomást, azt persze ki kell vizsgálni, nem tehát úgy, mintha semmi sem történt volna, de a helyzetet, a rendelkezésre álló információt hatékonyabban kell felhasználni, és minél önállóbban, minél proaktívabban kellene saját hatáskörében is ilyen vizsgálatokat kezdeményeznie az Olafnak a jövőben. könnyű megmagyarázni, hogy miért történt ez így a, a whistleblowing intézményével kapcsolatban, éppen ezért teszünk majd egy, benyújtunk majd egy új kezdeményezést, egy általános stratégiát szeretnénk még a jövő vége előtt elfogadni. Annyit mondhatok erről, hogy meg kell teremtenünk a feltételeket ahhoz, hogy azok, akik a visszaélésekre fényt derítenek, vagy ezeket bejelentik, azokat megfelelő védelemben eh, részesítsük, ne lehessen őket állásuktól megfosztani egy közintézményben azért, mert eh, eh, mert egy ilyen bejelentést tesznek. Uh, questions of uh, Mr. Audi on... Uh, Audi úr kérdésére térnék át a megosztott vagy közös igazgatás kérdésében. Hogyan lehetne ezt közvetlen igazgatásra hát állítani, figyelembe véve, hogy az uniós intézmények minden híresztelés ellenére igen csak korlátozott emberi erőforrásokkal dolgoznak, és a tendencia is az, hogy 2017-re csökkenteni kell jelentősen az uniós alkalmazottak számát. Ennek tükrében elképzelhetetlennek, lehetetlennek tartom, hogy ez megvalósuljon, hiszen a tagállamokban rengetegen vesznek részt a közös igazgatású alapok kezelésében, ellenőrzésében, végrehajtásában. Hogyha mindezt most a bizottságnak kellene magára vállalnia, akkor az elképesztő számú új kollega felvételét tennél szükségesé. Szerintem ez a jelenlegi légkörben, a jelenlegi helyzetben teljesen elképzelhetetlen. Ezért kell elsősorban arra koncentrálnunk, hogy a megosztott igazgatás intézményének hatékonyságát javítsuk. A szemövőszék jelentésére adott válaszomban is hangsúlyoztam annak fontosságát, hogy a vonatkozó jogszabályok, főként a kohéziós alapokra vonatkozó jogszabályok és szabálykeret, szabályozási keret megfelelő feltételeket szabjon ehm, a netto korrekcióra például, hogy ezek megmaradjanak, hiszen ez jelentősen javíthatja a megosztott igazgatás működésének hatékonyságát. A fennálló helyzetben egy ilyenfajta audio által javasolt változás eh, számomra elképzelhetetlennek tűnik. A statisztikák, illetve a statisztikai adatok eh, mire terjednek ki, szintén Ódi úr kérdése volt ez. Olyan statisztikákat készítünk, amelyekre jogszabályi kötelezettségünk van, ez adja a jelentésünk legjobbát, a legnagyobb részét, de egyetértek önnel. Fontos lenne azt is látni, statisztikai adatokban kifejeződve, hogy ezek a vizsgálatok milyen eredményre vezetnek, majd tagállamokkal egyeztetünk ez ügyben, hogy ilyen információt hajlandóak-e szolgáltatni nekünk. Persze ez csak önkéntes módon elképzelhető, a jelenlegi jogszabályok szerint kötelező adatszolgáltatás e területen nincs előírva a tagállamok számára. Az IMS az Irregularities Management System, azaz a szabálytalanságok kezelését végző rendszert érintően említettem a bevezetőmben, hogy egyre több tagállam használja ezt a rendszert, és egyre hatékonyabban, de jó néhány tagállam még nem veszi teljes mértékben igénybe az e-rendszer által kínált előnyöket. A kétoldalú egyeztetések során éppen ezért megpróbáljuk felhívni a tagállamok figyelmét arra, hogy van ez a rendszer, hát használják, kérem, eh, hatékonyabbá teheti az önök munkáját. Azt hiszem, talán ezzel sikerült minden kérdésre kielégítő választ adnom. Remélem senkinek a kérdéséről sem feledkeztem meg. Köszönöm még egyszer ezt a gyümölcsöző egyeztetést, vagy az Kreszle asszony mondta, amikor javul a statisztika, akkor mindig az a kérdés, hogy hogy lehet, hogy javult a helyzet, hogyha rossz a sta- rosszabbá válik, válnak az adatok, romlanak a statisztikai adatok, akkor pedig az a kérdés, hogy hát mit csinál a bizottság, kérem. erre csak azt mondhatom, hogy a 2011-es optimizmusra okot adó adatok fő oka a ciklikusságban keresendő, de reményeim szerint az ellenőrzési és igazgatási rendszerek javulása is érdemben hozzájárult ahhoz, hogy például az önök ajánlásai alapján szigorítsuk az ellenőrzést a jelenlegi pénzügyi keretben, például a szabálytalanságok alacsonyabb adatokat mutatnak, mint az előzőben, tehát mégiscsak mindennél arra mutat, hogy jó irányba haladunk, mi mindent tőlünk tehetőt megteszünk, de persze fontos, hogy a parlament és a tanács is megtegye a maga részét, és elfogadja az általunk benyújtott javaslatokat végre. Köszönöm. Köszönöm biztos úr, hogy megosztotta ezeket a gondolatokat velünk, és elmondta nekünk, hogy hogyan lehet jobban védeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Most a raportőrtől megkérdezném, hogy le akarja -e zárni valamivel ezt a vitát. Még van olyan 10-15 percünk, vagy Kessler úrnak adja meg a szót, és utána fejezi önbe. Csak néhány dolgot mondanék, mondja Vón úr a biztos zárszavához. A kollégák nagyon jó kérdéseket tettek fel, ön pedig ezekre részletes válaszokat adott. Hadd ismételjem meg, amit mondtam, hogy persze üdvözlendő az, hogy csökken a csalások száma, de a kérdés az, hogy miért csökken a csalások száma. Tehát a javulás mögötti tényeket kell megvizsgálni annak érdekében, hogy a javulás tovább folytatódjon. Ezért is kérdeztem rá, hogy mi volt az oka ennek a javulásnak. Aztán a kollégák az egyes tagállamok jelentéstételi mechanizmusainak különbségei miatt fejeztek ki aggodalmakat. Ez kívülről nézve értelmetlennek tűnik, de ilyen különbségek ezzel kapcsolatban is amilyen gyorsan csak lehet, csinálni kellene valamit. Azt gondolom, hogy az egyik fő üzenete ennek a ma délelőtti találkozónak a kollégák eh, természetesen érdeklődnek az iránt, hogy eh, hogyan lehet megvédeni a bevételeket, eh, a pénzvisszaszerzési arányokat, hogyan lehet javítani, hogyan lehet a csalást felszámolni. Nyilvánvalóan ezek folytatódni fognak, ezek a viták akkor is, amikor ez a jelentés majd testet ölt, illetve ezzel tovább dolgozunk. Köszönöm a kollégáknak a kérdéseket, önnek pedig a válaszokat. Köszönöm, Vón úr. Most pedig megadom a szót Kessler úrnak, aki a 2012-es évi Olaf jelentést ismerte. Thank, thank you very much. Well, I understand. Köszönöm. Ha jól értem, olyan nagyon sok idő nincs. Tehát egy rövid bevezetőt tartok, és utána pedig válaszolok a kérdéseikre. Látták, olvasták a jelentést, remélem tetszettek az új grafikai megoldások. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy olvasmányosabb és informatívabb, átláthatóbb legyen a jelentés. És ezt a jövőben is folytatni fogjuk. A tavalyi év átmeneti év volt az Olaf szempontjából. Egy belső felülvizsgálatot tartottunk a szervezet felépítésével kapcsolatban, belső eljárásokkal kapcsolatban. Ezzel együtt járt egy új vizsgálati rendszer ki építése, amely február 1-én lépett életbe, idén február 1-én lépett, lépett életbe. Most szeretnék rámutatni néhány érdekes adatra, amelyekből azt gondolom, hogy trendek rajzolódnak ki, és ezekből talán valami fajta, hát ha nem is következtetéseket lehet levonni, de legalábbis egy érdekes vitát elindíthatnak, illetve bizonyos döntéseket eredményezhetnek. Ahogy önök is látják, 2011-ben az OLAF összesen több mint ezer nyomozati érdeklődésre számot tartó bejelentést kapott. Ez egy történelmi csúcs volt, és ez is megerősíti azt, hogy azt a trendet az évek során, hogy egyre több és több bejelentés érkezik az Olafhoz, amelyek nyomán vizsgálatok indulhatnak. 2011-ben tehát tetőzött ezeknek a száma. Idén azonban, már látszik, majd a jövő évi jelentésben lesz ez benne, most pedig megint egy 30%-os rekordjavítás történik idén. Tehát 2012-ben összességében olyan 1300 bejelentést kaptunk, kapunk amelyek nyomozati érdeklődésre tartanak számot. Tehát ezt gondolják az emberek az Olafról, ez alapján lehet következtetéseket levonni az irántunk való bizalomra nézve, és az vizsgálataink eredményére nézve is. Mindez azt látszik jelenteni, hogy egyre jobb a vélemény az Olaf vizsgálati munkájáról. A tavalyi évről szóló jelentésben leírtuk, és önök is említették már ezt, hogy van egy másik érdekes trend, eh, amelyet alaposan ki kell vizsgálnunk majd, részletesebb statisztikával alátámasztani. Nos, eh, a trend az az, hogy a magánszektorból növekszik a bejelentések száma, amely magába foglalja cégeket, vállalkozókat, vagy akár magánpolgárokat is, tehát egyes polgárokat, és anonim bejelentések is itt tartoznak, illetve stabilan és konstans módon csökken a bejelentések és az érkező információk száma az úgynevezett állami vagy közszférából, tehát itt gondolok olyanokra, mint a tagállami hatóságok, illetve az európai intézmények. 2012-re még nincs adatunk erre vonatkozóan, majd meglátjuk. Egyfelől ez bátorító dolog, mert azt mutatja, hogy egyre jobban ismeri a közvélemény az Olafot, tehát maguk a polgárok is jobban ismerik az Olafot, nagyobb a bizalom iránta, és úgy tűnik, hogy szükség van az Olafra. Másfelől viszont meg kell vizsgálnunk azt, tagállamról tagállamra lebontva, és intézményről intézményre lebontva, hogy mi az oka annak, hogy a közszférából érkező bejelentések száma csökken. Másik dolog, amit mondani szeretnék, az az, hogy a beérkező információ, ugye és minden beérkező információ nyomán nyitunk egy dossziét, egy ügyet, és itt ezzel kapcsolatban van egy költség és szám adat, 180 vizsgálatot indítottunk, ugye szubszidiaritás elven működünk, kiválogatjuk azokat az ügyeket, amelyek ránk tartoznak, nem tudunk minden ügyben nyomozást folytatni, mert az információk egy része eh, nem releváns, vagy nem alátámasztott. Mindenesetre a trend az, és elég nyilvánvaló ez, hogy eh, az Olaf minden évben egyre több vizsgálatot indít, és eh, már most elmondhatom önöknek, hogy 2012-ben megint rekordot dönt majd az elindított vizsgálatok száma. 2012. február 1-től kezdve 260 vizsgálatot indítottunk október végéig. Tehát az Olaf ebben a vizsgálati jogkörében eljárva gyakorlatilag csúcsra van járatva, sőt talán még még azon túl is felpörgettük magunkat. Itt nyilván e, ez nem csak, e, ez magában, mert nem csak a most megnyitott vizsgálatokkal kell foglalkoznunk, hanem a korábban megnyitott és folyamatban levő vizsgálatokkal is, és ez már egy komoly munkateher. Tavaly egy e, másik csúcs is megdőlt, ami lehet, hogy nem ismételhető meg, az a beszedett pénzek, a visszaszerzett pénzek eh, értéke. Tavaly rekordot döntöttünk meg, több okból kifolyólag. Egyrészt eh, volt egy egyedi nagy pénz eh, visszavétel, amely önmagában megdobta az adatokat, de még enélkül az egy pénz visszaszerzés nélkül, amely Olaszországban történt, tehát enélkül is rekordot döntöttünk volna a visszaszerzett pénzek vonatkozásában. Tehát az összpénz, amit az Olaf visszate, visszavesz, az nyilván abban az évben jelenik meg a statisztikákban, amikor visszavették ezt a pénzt, és nyilván ez korábbi vizsgálatok eredményeként következik be, tehát a korábbi években vagy évben végzett vizsgálat eredménye egy ilyen visszaszerzett pénz. Tehát a pénzügyi eredményeink megvalósultak, és ezek kedvezményezetje az EU, az ő pénzügyi érdekeiket védjük, és nyilvánvalóan az általunk visszaszerzett pénzek száma messze meghaladja az Olaf működési költségeit, ami szerintem fontos dolog. szintén érdekes lehet önök számára, hogy volt egy másik rekord tavaly, ez a bírói ítéletek számában következett be, tehát a bírói hatóságok, hogyha a kiszabott börtönbüntetések hosszát nézzük, amely kiszabásra kerül egy olaf vizsgálat következtében, Nos, lehet, hogy ez viszont nem annyira, nem annyira kedves adat, de azért erről is beszélni kell, mert a lebuktatott csalók el kell, hogy nyerjék a büntetésüket, és ebből a szempontból ebben a, a tavalyi évben is eredményeket értünk el. Ami a szakpolitikai oldalt illeti, az Olafot ismerik nyilván vizsgálati kapacitásáról, de vannak azért szakpolitikai, egyéb szakpolitikai aspektusai is a tevékenységünknek, olyanok, amelyek nem nagyon mérhetők statisztikákkal, de szakpolitikai kezdeményezések és jogalkotási kezdeményezések is indulnak tőlünk, illetve ezekben részt vesz az Olaf, még ha nem is vezető szerepet játszik. de ebben a vonatkozásban is rekordot döntöttünk tavaly, tehát a szakpolitikai egységeinkben, osztályainkon és igazgatóságainkon, igazgatóságunkon nyilván a 1073-as rendelettel foglalkoztak a kollégák, amely az Olaf átszervezéséről szól, de emellett ezen az igazgatóságon belül komoly foglalkoztunk például az Európai Unió érdekeinek védelmével kapcsolatos anyagi büntetőjogi jogszabályok kidolgozásával is. Ezt folytatni fogjuk az intézményekkel összhangban. Az OLAF emellett az euró hamisítási témában is aktív, az 515-ös rendelet, amely a vámügyi együttműködésről szól, Nos, ezzel kapcsolatban az Olaf eh, készítette el az alkohol és cigarettacsempészés elleni fellépés cselekvési tervét a keleti határon. És ezt kiegészítendő illetve ennek eredményeként született egy keményebb fellépés tartalmazó bizottsági dokumentum a keleti határon történő cigaretta csempészéssel kapcsolatban. Van még ezen kívül egy nagy kívást jelentő munkánk az igazságügyi főigazgatósággal kapcsolatban, az EPO javaslat vonatkozásában. Tehát van egy szakpolitikai kapacitásunk is, amelyet lekötnek ezek a munkák, és minden energiánkat ezekre a munkákra fordítjuk. Ez megint csak egy olyan jellegű és súlyú tevékenység, amely példanélküli az Olaf történetében, tehát a munkatársaink legyenek azok vizsgálók vagy nyomozók, illetve a szakpolitikával foglalkozó munkatársaink mind keményebben dolgoznak, mint valaha a múltban, és szinte erőn felül végzik feladataikat. Mindezt természetesen annak fényében kell értékelni, hogy csökkent a munkatársaink száma. Most először csökkent a munkatársaink száma az Olaf felállítása óta. Mint ahogy majdnem minden Európai Bizottsági Szakszolgálat, az Olaf is elszenvedett egy évi kétszázalékos létszámleépítést, amely négy éven keresztül folytatódik, tehát nem, hogy új munkatársakat nem vehetünk fel, hanem csökken a munkatársak száma. Ennek is következménye az, hogy kicsit túl, tehát túl vagyunk feszítve, és több munkát végzünk kisebb létszámmal, mint valaha eddig tettünk. Nyilván belső menedzsment intézkedésekkel ki lehet hozni ezt a képességet, és ahogy mondtam, a számok mutatják az irántunk való bizalmat. Köszönöm. Köszönjük, Keszler úr! ezt a valóban érdekfeszítő prezentációt. Sajátos módon kezdtünk kifutni az időből, ezért nem marad más hátra, mint hogy feltegyem a kötelező kérdést, van-e valakinek valami hozzáfűzni valója, érzi -e valaki úgy, hogy nem tudja magába folytani a mondani valóját. Von úr elsőként parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, valóban csak röviden. Először is köszönöm a főgazgató úrnak uh, ezt a prezentációt, és magát a jelentést is, amit megkaptunk. Nem mindig uh, nem könnyű olvashatóvá és érdekessé tenni ezt a témát. Majdnem sikerült is ezen alkalommal nekik ebben a jelentésben. Érthetőnek érthető, ha nem is érdekfeszítő. Feltétlenül ma reggel már elmondtam egyszer, hogy a mi szakbizottságunk számára mennyire fontos eh, a csalás elleni fellépés. főgazgató úr például a dohány eh, áruk eh, csempészésének ből származó bevételkiesések kérdése, hiszen amikor dohányárakat lefoglalnak, akkor az a pénz a tagállamokhoz vándor, az érdekes volt hallani. A kohézus politikáról is sokat beszélünk, a számvőszék éves jelentésében általában, és az egyik fő terület, eh, amivel foglalkozunk, ezért volt jó, hogy az Európai Bizottság új javaslatokat nyújtott be a közbeszerzésre vonatkozóan az Európai Parlament most vizsgálja ezeket. Lenne egy pár kérdésem a főgazgató úrhoz. Az első általános jellegű. Beszélt arról, hogy egyre nagyobb a terhelésük, a munkaterhelésük, ezért prioritásokat kell vonni a, Zolaf munkájában. A kérdésem tehát a következő, milyen intézkedésekkel lehet koncentrálni a csalás elleni harcot? Mi lenne ez a két-három dolog, ami a legnagyobb hatással lehetne a csalás csökkentése területén? említette a beérkező ügyeket, és ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a új esetek 75%-a magánemberektől érkezik a bejelentés. Minden ötödik e, esetet vizsgálják ki a kiválasztottak közül, nem tudom ezen pontosan mit értett. Az Olaf hogyan tudja eldönteni, hogy mely jelentések vagy bejelentések igaziak, és melyek azok, amelyeket nem érdemes esetleg kivizsgálni. Következő a dohány csempészet, amit ön is említett, én is említettem, ez nagyon fontos a tagállamok számára és az unió számára egyaránt. Mi a kérdésem? A következő, hogyan lehet javítani a helyzeten a dohány és cigarettacsempészet terén az előzetes utólagos ellenőrzések szigorításával esetleg, illetve milyen szinergiákat tud elképzelni az OLAF, a Herkül 3-as program, a bizottság, a tagállamok előfizetéseit, hogyan lehetne valahogy jobban koordinálni, hogy együttes fellépése nagyobb hatással legyenek a Dohányárok csempészetére. Végezetül az Olaf saját javaslatai ügyében nem tűnnek túlságosan e, radikálisnak a javaslatok, például az ártatlanság vélelme, azt gondoltam volna, hogy ez már amúgy is e, működik, az Olaf mandátumának kiterjesztése, a harmadik országokkal való együttműködés, ezek mind olyan dolgok, amelyek nem túl radikálisak, hát a józan paraszt érzéktelne őket a főigazgatótól. Tehát azt kérdezem, ön szerint a javaslataik elegendőek ahhoz, hogy az Olaf jobban, jól végezze munkáját? Köszönjük, von úr, Gressle asszony. All the list we have. Please, Madame Gressle. Köszönjük, Gressle asszony kap most. Három kérdésem lenne a fő igazgató úrhoz. Egyre szebb ez a jelentés, legalábbis optikai szempontból. A vizsgálatok átlagos időtartama 11-es oldalon 29,1 hónap szerepel, hát ez két és fél év. A 19. oldalon 22 hónap szerepel, érdekelne, hogy melyik a helyes adat. Aztán itt az látszik tehát, hogy egy év alatt két hónappal növekedett a vizsgálatok átlagos időtartama. Ez lenne a kérdésem ezen adatok tisztázása. Hát struktúrálták az Olafot, említette ön, és a vizsgálati egységben vannak olyan munkatársak, akiknek nincsenek tapasztalataik a vizsgálatok terén. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet az, hogy valaki vizsgálatokat folytasson anélkül, hogy tapasztalatai lennének ezen a területen? Nagyon ö, gyakoriak, egyre gyakoribbak a jogsértési panaszok az olaf szemben, Végezetül a harmadik kérdésem az dohány, illetve hamisított termékek egységére vonatkozik. A Dali esetben is elég nagy a közelség a bizottság, a bizottság egyes része és a dohányipar között. Vannak közös rendezvények, amelyeket az OLAF együtt a dohányipar szereplőivel szervez, de hogyha közös logók vannak ezen a rendezvényen, akkor Láthatjuk, hogy például az ilyen rendezvényeket az Olaf is esetleg szponzorálja. A kérdés az, hogy valóban létezik ez a szponzorálás az Olaf részéről. Kilikakis. úr. Nagyon röviden válaszolnék rá. Illetve tenném fel a kérdést, bocsánat. Szemeta úr azt mondta, hogy minden saját kezdeményezésű vizsgálatot támogat, magát ezt a műfajt támogatja, és szerint ebbe az irányba kell elmozdulnunk. Én azt remélem, hogy az Olaf eh, is ebbe az irányba mozdul el, és javaslatot kapunk tőlük arra, hogy ez hogyan lesz elérhető. Ez nem a mai napra vonatkozó kérdés, hanem esetleg majd legközelebbre már, mert is mondhatják nekünk, hogy mit terveznek lépni. Eh, köszönöm néhány héttel ezelőtt 3,9%-os hibarányról beszéltünk az EU-s pénzfelhasználásoknál, és akkor megkérdeztem Szemeta urat, hogy jól érzi -e magát most, hogy így nőnek ezek a számok. És erre ő azt mondta, hogy 1,2 2,2%-os a pénzvisszaszerzési arány, amit ő le szeretett volna vonni a 3,9%-ból, bár szerintem ez így nem helyén való. Minden esetre ön azt mondta, hogy 690 millió eurót szereztek vissza. Ez hány évnyi pénznek felel meg? mert úgy tudjuk meghatározni azt, hogy az éves költségvetéshez hogyan aránylik a visszaszerzett pénzek összege. És akkor Kessler úrnak pedig megadom a szót, hogy néhány perc alatt járja, zárja le ezt a vitát. Köszönöm. Von úr azt kérdezte tőlem, hogy prioritizálunk-e és hogyan, amikor egy vizsgálatot indítani készülünk. Ugye alapvetően durván minden ötödik információ eredményez tényleges vizsgálatot, és ennek a mechanizmusára akart rákérdezni. Nos, ez nincs benne a jelentésben, mert a jelentés az a 2011-es évről szól, és önök pedig tudják, hogy én a 2011-es év közben vettem át a hivatalt, és indítottunk egy belső vizsgálatot, amelyek nyomán változások következtek be, és amelyek viszont csak 2012 elején léptek életbe. És az egyik ilyen komoly változás az az volt, hogy megváltoztattuk azt a folyamatot, amelynek révén eldöntjük, hogy indítunk-e vizsgálatot, vagy sem. 2011-ben, és egészen az idei év február 1-ig gyakorlatilag a vizsgálati osztályunk döntött el, hogy indít-e vizsgálatot. Nem volt koherens politika, nem volt egy eszköz az Olaf kezében, amelynek révén lehetett konzekvens módon menedzselni a vizsgálatindítási döntéseket. 2012. február 1-től kezdve van egy speciális osztályunk, amely szelekciós osztály nevet viseli, és amelynek az a, az a feladata, hogy eh, átvizsgálva és kiválogatva a bejelentéseket a főigazgató számára javaslatot küldjön arról, hogy érdemes-e vizsgálatot kell küzdeni egyes ügyekben, és most először történik ez a szelekció, írott eh, a weblapunkon is látható, átlátható kritériumok alapján. Először is a hatáskört vizsgáljuk, ha nincs hatáskörünk, nyilván nem indul a vizsgálat. Aztán, ahogy a rendelet is mondja, megalapozott gyanú esetén indítunk vizsgálatot, tehát hogyha van a csalásnak egy megalapozott gyanúja, illetve a szubszidiaritás elvét is figyelembe kell vennünk, csak akkor indítunk vizsgálatot, hogyha hozzáadott értéke van annak, hogy az OLAF indítson vizsgálatot, mert ha nincs, akkor továbbítjuk a nemzeti hatóságok felé a beérkezett információt. Na most ehhez képest és ennek ellenére állandóan növekszik a megindított vizsgálatok száma. Ami a cigarettacsempészést illeti, és lehet, hogy most ezzel a válaszsal két képviselőnek is válaszolok, Reszle asszonynak és a raportőrnek egyszerre. Az átszervezéssel, tehát február 1-től az átszervezés révén világosan szétválasztottuk az Olafon belül a vizsgálati kapacitást, a nyomozati munkát, a vizsgálati munkát, a szakpolitikai munkától. Ami a cigaretták esetében azt jelenti, hogy a korábbi dohány osztályunk, amely az Olaf tevékenységét a cigaretta területen megjelenítette. Most ketté lett szedve, két igazgatóság alá nyilvánvalóan azok, akik vizsgálattal foglalkoznak, nem foglalkoznak szakpolitikai javaslatok ki dolgozásával, illetve az abba való inputtal. Tehát nem keverednek ezek a funkciók most már. de mind a szakpolitikai, mind pedig a vizsgálati kapacitáson belül mindent elkövetünk, 2011-ben is és idén is, hogy megvalósítsuk azt a cselekvési tervet, amely a keleti határon át történő cigarettacsempészés elleni fellépésről szól. Mint a bizottság szolgálata, mi egész Európában egy nagy kezdeményezésként nagy kommunikációs tevékenységet kezdtünk el az Európai Unióban a csempészéssel kapcsolatban. A remélhetőleg jövő tavasszal elfogadják ezt a kommunikációs tervet, és a tagállamok is részt vesznek ebben. A cigarettacsempészés ugyanis egy komoly probléma, az összes tagállammal együttműködünk ebben a kérdésben. És úgy látom, hogy a tagállamokat is érdekli ez a probléma, mert tudatában vannak annak, hogy ez egy közös ügy. Azt remélem, hogy jobb koordináció lesz a tagállamok között, és hatékonyabban sikerül a pénzügyi érdekeinket megvédeni. Ami az 1073-as rendeletet illeti, nos az új 1073-as rendelettel kapcsolatban én már kifejtettem az álláspontomat a közelmúltban. Az 1073-as módosított változata, az nekünk megfelel, ehhez mi is hozzájárultunk nem lesz nagy hatása, de facto hatása az Olaf eh, eljárásaira, mert eh, valójában mi már a változásokat, amelyek a rendeletben megjelennek, korábban megvalósítottuk. Nyilván olyan dolgokra gondolok, hogy a vizsgálatok során az alapvető jogokat betartjuk, és ez már, ez már most is így van. Legkésőbb 2011. februárjától az új rendszer indulásával ez is beleépült a rendszerbe. Tehát gyakorlati szempontból elmondhatom, hogy remélem, hogy ezt a rendelet tervezetet a parlament hamarosan elfogadja. Nagyon nagy örömmel fogjuk azt megvalósítani, de már, mint mondtam, anticipáltunk gyakorlatilag mindent, ami ebben a szövegben szerepel, tehát nem lesz szükség az Olafon belül alapvető változásokra, ha a rendelet életbe lép. Ami viszont kihívás, és ezt most megint ismétlem magam, a költségvetés és a költségvetési szigorítás. Tehát elfogadjuk azt, hogy nem lesz több munkatársunk, de legalább a kapacitásainkat ne fogják vissza. Ez a közel jövőnkre nézve, ez egy félelmünk, és én ezt már a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság korábbi ülésén is mondtam, hogy az összhatása az új rendeleti előírásoknak, illetve egyfelől, másfelől pedig a beérkező információ tömeg megnövekedésének a harmadik dolog, ami ehhez hozzájárul, az az, hogy gyakorlatilag csökkent a, a munkatársaink száma. Ha ezt a három dolgot, ennek az összhatását megvizsgáljuk, akkor komoly aggodalomra van okunk. És éppen ezért én nagy alázattal kérem önöket, képviselő hölgyek és urak, hogy segítsenek bennünket ebben. Gressle asszony feltett még kérdést a vizsgálatok időtartamával kapcsolatban. Ez a jelentésben szerepel a 17-es oldalon, és én ezt meg tudom erősíteni. Az átlagos vizsgálati időszak az 22 és fél hónap. Tehát ez a vizsgálati időszak. Ez megint csak egy rekord, nem történelmi rekord ez, mert valójában még hosszabb vizsgálatokat tartottunk a múltban, de itt ennek azért van egy lábjegyzet. Lehet, hogy a lábjegyzet nem elég, de hadd mondjam el, hogy az volt a szándékunk, hogy átláthatóbb és olvashatóbb legyen a jelentés és most először, mint hogy ez a lábjegyzetben is szerepel, beleszámoltuk a vizsgálati időtartamba az összes folyamatban levő vizsgálatot, és nem csak azokat a vizsgálatokat, amelyeket lezártunk. Mert azzal, hogy félretesszük a megnyitott vizsgálatokat, és nem foglalkozunk velek, velük, hanem csak az új vizsgálatokkal foglalkozunk, akkor nyilván alacsony időtartamok fognak kijönni, de az a szám nem lenne, nem lenne helyén való, és nem lenne valóságos, ezért is gondoltuk azt az átláthatóság nevében azt, hogy az átlagos vizsgálati hossz időtartam számításakor az összes vizsgálat időtartamát beleértve az elfekvő vizsgálatokat is beleszámítjuk. Ezért lett a vizsgálati időtartam hosszabb, nem tudom még megmondani a 2012-es adatot. nem valószínű, hogy jelentős mértékben csökkent. Tehát nem lehetnek jobbak a vizsgálatok, rövidebbek a vizsgálatok, nagyobb számúak a vizsgálatok, és szelektívebbek az a vizsgálatok, hogyha egyébként kevesebb ember végzi ezt a munkát. Ez nagyon nehéz lesz. Erőt megfeszítve dolgozunk, mint mondtam. Skilekakis úr pedig, ha jól látom, vagy ha jól értettem, nem kért most jelenleg választ. Andreasen asszonynak pedig majd akkor válaszolok, amikor megértem a, válasz, a kérdését, mert szerintem nem a jelentésről kérdezett, és nem is igazán értettem a kérdést. Köszönöm Kessler úr, nem tudom, hogy az előadónknak van-e még hozzáfűzni, nincs. Akkor ezt a napi rendi pontot most sikerült mégiscsak lezárnunk. És az elektronikus szavazással folytatjuk. A titkárságtól azt hallom, hogy először a hetes napi rendi pontról szavazunk, mivel az előadónknak, Ortiz asszonynak el kell mennie, ezért ha készen állnak, akkor azt javaslom, hogy szavazunk az Ortiz jelentésről. A bor piac szervezés reformja témájában. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas, két részben, nem egy részben, de szobeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk nyolcas bekezdés külön szavazást kért az ECR frakció mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompatibilis kiegészítésként szavazunk mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó, akkor a 9 es ellenőrizzük elektronikusan, ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10-est visszavonták, 11-es, két részben első rész, mellette ellen szavazzunk elektronikusan a biztonság kedvéért, de a 11-es első feléről szavazunk, tehát lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Gerbrandi úr kérdése 17-esről szavazhatunk külön. Yes, but not only on the amendment, but also on the paragraph. Nem csak a módosítóról, hanem az egész bekezdésről szeretnék külön szavazást kérni. Ha az előadónak nincs ezzel kapcsolatban ellenvetése. Yo no tengo problema, pero el número 17 solamente aparece. Nincs problémám, de csak egy lehetőség van a 17-est illetően, tehát nem értettem jól az ön kérdését. Mr. Hebrandi, could you explain again? Hebrandi, kérem, magyarázza el ismét, hogy mit szeretne. Mm-hmm. And a 17-es bekezdés, és van egy 17-es számú módosító, ami a 17-es bekezdésre vonatkozik, talán ez a félrevezető. Én szeretném, hogyha az egész bekezdésről külön szavaznánk, mielőtt a módosítóról szavaznánk. Yo eh, prefiero que sea como, como está planteado. Yo aquí... Jobban szeretném, hogyha a szavazólista szerint eh, járnánk el. A 16-osnak van különböző, vannak különböző pontjai, 17-esnél csak egy módosító van, tartsuk meg így a dolgokat. A szavazás eh, a bekezdés módosítására vonatkozik, ugye? Tehát elég szokatlan ez talán lehetett volna egy törlést eszközölni. Egyetértek a jelentéstevőnk véleményével, hogyha a 17-es bekezdésről szavazunk, akkor az fogyata teszi a módosítót, ez teljes mértékben megváltoztatja az előirányzatokat. A módosító lényege a 17-es bekezdés egy új szöveggel való fel, felváltásra, tehát a szavazólista szerint haladjunk szerintem, elnök asszony. Van egy szavazólistánk, ez nem véletlen, a szerint szavazunk 17-es módosító mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Zárószavazás elektronikusan. Vote is closed. Zárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk Ortiz asszonynak. Következő napi rendi pontunk. Az én jelentésem az unió pénzügyi érdekének védelme. Herkules 3-as program 1-es, eh, budget 1-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Budget 2-es mellette de, de ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es Gájer úr visszavonta, ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 6-os, 34-es és 7-es egyben. Nem, 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk budget 8-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 10-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 38-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 39-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 11-es eh, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nem vagyok benne biztos, jó, ellenőrzzük elektronikusan. Vote is closed. That is adopted. Elfogadtuk valóban. A Bacs 9-es eh, értelmét veszti Bacsi 10-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene. Szavazzunk elektronikusan a 41-esről. nem fogadtuk el. 42-est visszavont a Geyer úr, 43-as mellette, ellen tartózkodik, elfogadtuk. Budget 11-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 44-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, Budget 12-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 45-ös mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Bajit 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Így a 46-osról nincs értelme szavazni. Budget 14-es mellette ellene. Ellenőrzik elektronikusan a budget 14-est. elfogadtuk 47-es mellette Nem látom a kezüket. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Bocsi, 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Bocsi, 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-ast visszavonta Geyer úr, A kompromisszum két részben, első rész mellette e, elektronikusan ellenőrizzük. Elfogadtuk második rész mellette. El, megint csak elektronikusan ellenőrizzük. Vagy világos? Jó, világos, elfogadtuk második részt. 14-es, 49-es értelmét veszi, lapozunk az zöldek szobori módosítójára mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 51-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 53-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, bacsi 18-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 54-es értelmét veszti, 55-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, bocsi 19-es mellette, ellen tartózkodik, elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 56-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 17-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hogy lehet 57-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 58-as mellette 18-as mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 59-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk, 24-est visszavonta Geyer úr, Bacsit 3-as mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk, 25-ös mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk, Bacsit 4-es mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk, Bacsit 5-ös mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Szocialisták mellette vagy ellene? Jó, ellenőrizzük elektronikusan a Bacsit 5-öst lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy valóban elfogadtuk a budget és lapozunk budget 6-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtunk, 1-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 26-ost Geir úr visszavonta, 27-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 2-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, budget 7-es értelmét veszti, 28-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk elektronikusan szavazunk az így módosított jelentés egészéről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ó, bocsánat, még egy elektronikus szavazás az jogalkotási állásfoglalásról elfelejtettünk szavazni, kollégák. Lezárom a szavazást, és meglepő módon elfogadtuk. Next item. Thank you. Thank you. And uh, actually, I, I would like to thank uh, all the shadows for. Köszönöm az, az árnyék előadóknak a nagyszerű együttműködést. Az év végén távozom a parlamentből, Nyilván valaki majd átveszi ezt az anyagot. Ha az EPP is úgy dönt, akkor Makovei asszony fogja átvenni a helyemet. Nem tudom, hogy önnek, önöknek van ellenvetésük azzal kapcsolatban, hogy Makovei asszony az elfogadott szöveg alapján vezesse a tárgyaló csapatot. Nem tudom, van-e kifogás ezzel, ha nincs, akkor köszönjük. A következő napi rendi pont Stiles úr jelentése, ez eh, az 1 per 2012-es különjelentésről szól, amely a szubszaharai Afrikában eh, eh, az élelmiszer segélyek hatékonyságáról szól. Külekakis úr, lehetséges lenne-e az, hogyha a 7-es és 8-as módosítóról külön szavaznánk, még a többiről blokkban. Tehát 1-től 12-ig blogban kivéve azt, amit mondtam. Oké, okay. nem, nem, jó. Nehéz lesz, illetve nehéz lenne. Akkor egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, nézzük meg, tehát a hármas módosítóról ellenőrző szavazást tartunk. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Négyes módosító mellette e, a szóbeli módosító. Ki akarja, fel akarja olvasni? Ódi úr. Akkor a négyesről szavazunk a szóbelivel együtt. Ki van mellette? Ellene tartózkodó elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes mellette ellene tart, akkor ezt megnézzük, ellenőrző szavazás következik, a hetes módosítóról lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Tehát 8-as módosító következik. In favor. Mellette. Ezt is megnézzük. Géppel ellenőrző szavazás 8-as módosító. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 9-es módosító favor, against... Mellette, ellene, hát ezt szerintem elfogadtuk. Nézzük meg, ellenőrizzük. 9-es módosító, gépi ellenőrzés. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10-es módosító, mellette. 10-től 12-ig blokkban? Mellette, ellene tartózkodók, a blokkot elfogadtuk. Megyünk tovább, a DEVE vélemény következik. DEVE módosítók, DEVE 2 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, DEVE 3 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, DEVE 4 mellette, illetve részenkénti szavazás következik, első rész mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, el, ellene tartózkodók szerintem elfogadtuk. DEVE, nézzük meg éppen, tehát deve 5 mellette ellene. Ezt viszont ellenőrző szavazással megnézzük, deve 5, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 6-os, 7-es már okafogyott, 8-as deve mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig az egész jelentés tervezetről módosított formában szavazunk megnyitom, lezárom ezt. Elfogadtuk, és Stiles úrnak gratulálok. Hatos napi rendi pont következik. Odi úr jelentések, szót kér? Önél. Elnök asszony, a módosítókkal kapcsolatban azt javaslom, hogy tömbben fog, szavazzunk, kivéve a hetes. Mhm. Hogyha nincs ez ellen ellenvetés. So is there any objections to taking amendment from 1 to 10 in block? No. So we vote amendments 1 to 10. But... Akkor van-e ellenvetés az ellen, hogy ezt így szavazzunk 1-től 10-ig, mellette ellene tartózkodik? Eh, egyes módosító mellette ellene. Ezt megnézzük eh, Lezárom a szavazást. Ezt eh, akkor elfogadtuk. Most pedig az egész jelentéstervezetről szavazunk eh, géppel. Eh, lezárom a szavazást. Akkor ezt elfogadtuk, és gratulálunk Audi úrnak. Ezzel lezárultak a szavazások legalábbis a képi szavazás. 8-as napi rendi pont következik. Az Antwerpeni és Rotterdami kikötőkbe járt delegációnk, szeptemberben ott járt delegációnk fog jelentést tenni. a jelentést a titkárság készítette el, és köröztettük a képviselők közt. Eh, hogy reagáljanak a jelentésre, és hát nekem, engem ér az a megtiszteltetés, hogy eh, eh, hogy ismertethetem ezt a jelentést. Kicsit most megállok egy-két perc erejéig, hogy azok, akik nem akarják meghallgatni a Rotterdami Antwerpeni jelentést, azok elhagyhassák a termet.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 Először is megköszönöm a vendéglátóinknak Antwerpenben és Rotterdamban is, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy sikeres legyen ez a látogatás, és előzetesen nagyon érdekes információkat adtak nekünk, és a tényfeltáró bizottságon, bizottságban, delegációban résztvevő delegáció nagyon tudja, nagyon jól tudja, hogy a Rotterdam és az Antwerpeni kikötők, a két legnagyobb kikötő, őtőlük származik az áfa, bocsánat, a vámbevételeink nagy része. Ez a két kikötő e, tehát e, a e, saját bevételekhez nagyon komoly mértékben hozzájárul, vámbevételekhez, és érdekes volt számunkra megnézni azt, hogy hogyan védelmezik az Európai Unió pénzügyi érdekeit. A kiküldetés célja az volt, hogy a az elektronikus dokumentáris, dokumentációs ellenőrzést hogyan végzi a e, kikötői hatóság, e, és hogyan e, alkalmazzák a gyakorlatban a jogszabályokat, illetve azonosítani szerettünk volna bizonyos nehézségeket és gyengeségeket abban a reményben, hogy azokat majd ki tudjuk küszöbölni, illetve jogalkotói munkával javítani. Az első napon a Hollandiában jártunk, ahol beszéltünk a Rotterdami kikötői hatósággal, illetve a vámszervekkel egy nagy te, a legnagyobb konténer terminálra ellátogattunk, megvizsgáltuk az eljárásokat, korrekciókat, a e, lefoglalt e, termékeket, és megpróbáltunk azonosítani további lépéseket, amelyek révén a hatékonyság növelhető. A delegáció este találkozott a dohányipar képviselőivel, akik e, aggodalmukat fejezték ki, hogy egyre több a csempészés, illetve hamisítás a dohányszektorban. Következő nap a belga igazgatási és vámigazgatási szervekkel, valamint kikötői hatóságokkal tárgyaltunk, megvizsgáltuk a kirendeltséget is, ahol a konténereket átvilágítják. A hatóságok a találkozók során a cigaretta és kábítószer lefoglalással kapcsolatos adatokat ismertettek velünk a 2010-es, 2012-es időszakra vonatkozóan. Röviden ismertetném a delegáció konklúzióit. Először is további egyszerűsítéssel nem szabad alásni az ellenőrzés minőségét, egyszerűsített eljárások bevezetése nem szabad, hogy alássa az ellenőrzési rendszerek hatékonyságát és eredményességét, az eljárások végrehajtására külön oda kell figyelni, és az Európai Unió pénzügyi érdekeit mindenek felett állóként kell védelmezni a tagállamoknak oda kell figyelni a saját EU-s bevételek beszedésére, tehát a közös kereskedelmi politika maradéktalan betartására szólítottunk fel. A helyszíni vizsgálatokat nem szabad addig csökkenteni, amíg arra nem mutatnak a jelek, hogy betartják az összes szabályt, oda kell figyelni az import deklarációkra, és az export ellenőrzést is meg kell kell erősíteni. Következő következtetésünk az, hogy biztonsági intézkedéseket is meg kell erősíteni. A két kikötőben mindkét kikötő ben jelentős fegyver, kábítószer, hamisított termék került lefor, lefoglalásra, és nyilvánvalóan ez a biztonsági munka rendkívül fontos az Európai Unió szempontjából is. A csempészet cigaretta mennyiségét tekintve elmondhatjuk, hogy komolyan sérülnek az Európai Unió pénzügyi érdekei. A bizottságnak és a tagállamoknak mindent el kell követniük annak érdekében, hogy ex ante kockázat elemzéssel védjék az unió pénzügyi érdekeit, és ex post auditokat is alkalmazzanak. Ez tehát a lényege a jelentésnek, amely amelybe beleegyezett a, illetve hozzájárult, amelyhez hozzájárult a delegáció összes tagja. Most itt is lehet még hozzáfűzni valamit, ha gondolják ehhez a jelentéshez. The commission wants to say anything? Bizottság szeretne valamit mondani? Van a bizottságtól is vendég. Köszönöm elnök asszony, a bizottság üdvözli a jelentést, amely valóban jól tükrözi a kétnapos látogatáson során tapasztaltakat. A holland és belga hatóságok is mindent megtettek annak érdekében, hogy a parlamenti képviselőket látogatás során elérjék céljukat, értékelésünk szerint is sikeres volt ez, és nagyon hálásak vagyunk, hogy minket is bevontak ebbe a folyamatba. Sajnálom, hogy Jensen kollégám nincs ma itt, de hát ma is kiküldetésben van. Egy reakcióm lenne mindösszesen az elhangzottakkal kapcsolatban. A négyes pontban azt olvashatjuk, hogy az utólagos ellenőrzéseket véletlenszerűen végzik. Ez igaz, de nem csak véletlenszerűen, hanem risk, kockázatelemzés alapján is kell, vagy kellene végezni ezeket az utólagos ellenőrzéseket. Yes. Thank you, Chair. My Igen, Antiszorti vagyok, a Költségvetési Bizottságból érkeztem, és a hagyományos források ellenőrzésért a felelős osztálytól sajnálatos módon nem tudunk részt venni ezen a látogatáson, mert a tagállamokat vizsgáltak éppen álgus szemekkel. Ugyanakkor az ellenőrzéseink pontosan e, e, ezeket a kérdéseket vizsgálják, mint az önök tényfeltáró látogatása során tették. A tagállamok ellenőrzési stratégiáját vizsgáltuk minden tagállamban, és tavaly az egyszerűsített vámeljárást is ellenőriztük. A tematikus jelentésünket tavaly nyújtottuk be a tagállamoknak a helyi eh, vámvizsgálat témájában. Azt kell mondanom, hogy a vizsgálatok eh, eredménye többé-kevésbé megfelel az ön önök jelentésében megfogalmazottaknak mi is arra következtetésre jutottunk, hogy az egyszerűsített vámeljárás nem szabad, hogy alássa az, a, a, a vámszervek azon jogát és kötelességét, hogy hatá, hatékony vámvizsgálatot végezzenek, illetve a kockázatkezelést jobban be kell építeni a rendszerbe a tagállamokon belül, és a tagállamok között is szorosabb együttműködésre van szükség a kockázatkezelésben, illetve az automatikus kockázatelemzési rendszer használatát is javítani kell. A vám ellenőrzések eh, hatékonyabb betétele és eh, ritkább betétele mm, a kereskedelemet eh, segítheti. Bizonyos tagállamokban a végrehajtás terén még vannak bizonyos hiányosságok. A vizsgálatok során számos hasonló következtetésre jutottunk, a jövőben pedig a hatékony vámellenőrzésre fogunk koncentrálni, ami eh, a, az unió pénzügyi érdekeinek és a tagállamok pénzügyi érdekeinek védelme eh, szempontjából elengedhetetlen. Köszönjük a bizottságnak, hogy rávilágítottak ezekre a fontos összefüggésekre, Mulder úr. Igen, köszönöm. Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy Egyetértek ezzel a jelentéssel. A bolgár sajtóban először megkérdőjelezték ennek az elemzését, de mivel nem önnek volt ezt betudható, ezért természetesen elfogadjuk a jelentést. Köszönjük. Gressle asszony érez magában visszafoltatlan vágyat, hogy hozzászóljon. Elnézést, csak azt akartam mondani, hogy az a benyomásom, hogy nem is nézzük meg az esetek legalább felét, és az ellenőrzések hiánya mindenkit, hogy milyen hatásokban csapódik le, és ez pontosan az ellentéte annak, amire szükségünk lenne. Fontos lenne tehát, hogy megvizsgáljuk, hogy a gazdaságban milyen bevett szokások, klisék uralkodnak. Nagyon jól tudjuk, hogy Rotterdam, ahogy zajlanak a dolgok, és ezt egyáltalán nem nézhetjük el. Jó lenne, hogyha a bizottság is egyetértene azzal, hogy az nem egy előny az adott kikötő számára, hogyha a lehető legkevesebb ellenőrzést valósítják ott meg. Comments, remarks. Köszönöm, további hozzáfűzni valója van valakinek esetleg? Köszönöm, ezzel a mai ülésünket lezártnak tekinthetjük. Köszönöm mindenkinek szép napot!